a szó. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Európai Hosszú Távú Befektetési Alap egy új pénzügyi eszköz, amely a magánbefektetéseket az európai gazdaságba csatornázza. A hosszú távú beruházás rendkívül fontos eszköz az európai gazdaságot a helyes útra állíthatja, a fenntartható növekedés útjára, az Európai Uniós 2020-as stratégiának értelmében a versenyképességet fellendítve. Elégedett vagyok azért, hogy megpróbáljuk az adóparadicsomokat, illetve a spekulációt elkerülni, és megpróbáljuk meggyőződni arról, hogy a foglalkoztatás és szociális Európai Uniós 2020-as célkitűzéseket szem előtt tartottuk. Nagyon fontosak ezek a célkitűzések, hiszen a reálgazdaságot helyezik előnybe. A KKV-k részt vehetnek ebben az alapban megfelelő védelemmel, méghozzá a korai visszafizetési folyamattal. Ezért nagy mértékben támogatom ezt a jelentést. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Köszönöm szépen. Marias kolléga következik. Kérem, Κύριε Πρόεδρε, το βασικό πρόβλημα της σύγχρονης οικονομικής λειτουργίας... Köszönöm szépen. Ami hiányzik a gazdaság működéséhez, az a, az a finanszírozási lehetőség. Megfelelő beruházásokra van szükség, hiszen a valós gazdaságot eddig nem sikerült megfelelően támogatni pedig azt szeretnénk, hogy a befektetett tőkével maximalizáljuk az előnyöket. Ezért azt tapasztaltuk, hogy nagyon gyakran a szegénység növekszik ezekkel a lépésekkel, tennünk kell valamit, meg kell tiltani a bankoknak azt, hogy ebben a kaszinó gazdaságban egy láncszemként működjenek meg kell különböztetni a kereskedelmi és a beruházási bankokat egymástól, és megfelelő hosszú távú beruházásokra van szükség az infrastruktúra és a kkv terén. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves Marias kolléga. Glasszers kolléga következik. Glasszers kolléga. Πριν από 2.300 χρόνια ο Köszönöm szépen. Többször elhangzott már, hogy a hitelek rabszolgba sorba taszítja az embereket, és Plutarkosz még szigorúbban fogalmazott. Ha eladósodik valaki, akkor úgymond a történelem áldozatává válik. A görög válság jelentős mértékben sújtotta országunkat, és jelentősen sújtotta a lakosságot. Mindent megtettek annak érdekében, hogy a bankokat megmentsék. Nagyon sokan alultápláltak, vállalkozásokat kell bezárni, és egyre több az öngyilkosság, tehát eh, így néz ki ma Görögország. És ezek a hosszú távú beruházási alapok, honnét finanszírozzuk őket, ki fog mindenből profitálni, a lakosság vagy pedig a bankok. Engedjék meg, hogy a görögök a saját kezükbe vegyék sorsokat. Köszönöm szépen, Glassos kolléga, Kelly kolléga következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Ennek a jelentésnek a készítője megérdemel dics- dicséretet, bármilyen témához is nyúl, kitűnően dolgozik. Most itt a hosszú távú beruházási alapok a téma. Szerencsére a gazdasági recesszióból lassan kikerülünk, és nagyon fontos a hosszú távú beruházásokra összpontosítani, különösen olyan esetekben, amikor a beruházásokból mindenki profitálhat. miért ez mindenki javára válhat. Meg kell vizsgálnunk a megújuló energiaforrásokat, és ezekbe a típusú iparágakba kell beruházni. Természetesen a turizmusról sem szabad megfeledkezni. Nagyon sok mindent tehetünk a növekedés érdekében, és a beruházásokkal fellendíthetjük a növekedést ezekben az iparágakban. Elnök, köszönöm szépen, Kelly kolléga, Grappini kolléga következik.

KKV kérdése többször felmerült, vajon ők is hozzáférhetnek-e majd ezekhez a típusú befektetési alapokhoz a banki finanszírozás alternatívakájaként, hiszen ugyanazokat a kritériumokat fogják alkalmazni, mint amiket a bankok alkalmaztak a múltban. Ezért gondolom azt, hogy nagyon fontos, hogy a KKV-k számára is elkülönítsünk egy részt ezekben az alapokban. Ha ezt nem tesszük meg, akkor a KKV-k nem kaphatnak támogatást. Eddig az összes alap nem különített el ilyen összeget a KKV számára. Gondoljunk rájuk is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Grappini kolléga. Aki nincs jelen akkor, amikor felszólítom, annak pehje van, de meglepett magam, meglepett, hogy Szver úr nincs itt. Úgy tűnik, hogy őt meglepte, hogy Galtieri kolléga nincs itt, tehát az ő sora következett volna, és csak épp, hogy kilépett a teremből erre az rövid időre, úgyhogy mégis megadom neki a szót. Hvala za besedo, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se poročevalcu. Köszönöm szépen Elnök úr, és köszönöm szépen Lemaszőrnek, kollégának, az előadónak is kiváló munkát végzett a jelentéssel kapcsolatban, hiszen a javuló gazdasági indikátorok nem úgy alakulnak, ahogy szerettük volna, hogy ehhez szükséges az európai hosszú távú beruházás az európai gazdaságban. Kiváló az elképzelés, hiszen ezzel a fontos projektek finanszírozása és a fontos ágazatok, infrastruktúra például, finanszírozása javulhat. Az infrastruktúra nagyon fontos az Európai Unióban, Szlovéniában különösen, hiszen itt nincsen megfelelő infrastruktúra egyelőre, és problémát okoz az utak, vasutak hiánya. A beruházási alapokkal és az Európai Tőkeunióval erősítik az európai gazdaság és nem csak a bankokra épül. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szfél kollega. Ezzel lezárom a spontán hozzászólásokat, és megadom Vesztager biztos asszonynak a szót. Én is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a hozzászólásért. A bizottság elkötelezett, és biztosítani kívánja, hogy a hosszú távú beruházási alapok minél hamarabb rendelkezésre álljanak. Önök is hangsúlyozták, hogy hosszú távú beruházásokra van szükség. Ha megnézzük, hogy mi az, amit közvetlenül az európai alapokkal tehetünk, nyilvánvalóan olyan végrehajtási szabályokra van szükség, amely megvalósítható, és amely az európai adórendszereket céljába, célját eléri. Folyamatosan szeretnénk együttműködni és értékelni a munkát önökkel. Összességében elmondanám, hogy az Európai Hosszú Távú Beruházási Alap az egyik kon- első konkrét lépés a tőkepiaci unió megvalósítása irányában. Úgy gondolom, hogy ehhez dinamikus, jól működő egységes tőkepiacra van szükség, ez támogatja a gazdaságot, kisvállalkozások és a növekvő gazdaságok számára. Együtt igen jelentős kreatív keretet tudunk létrehozni, amelyel a pénzt okos, fenntartható növekedés számára biztosítjuk a, a reálgazdaságban, a vállalatok számára bármilyen méretűek is legyenek. Ez egy rendkívüli igényt fedne le, és az is fontos elem, hogy a vállalatok mivel hosszú távú alapokról van szó, folyamatosan támaszkodhatnak rá, bízhatnak benne. Mint mondtam, az intézkedések egymást kiegészítik. Van banki ételezés, állami beruházás és egyéb alapok is. Korlátozások is lesznek. A jogszabály tiltja a harmadik országbeli beruházásokat, amelyeket magas kockázatonak vagy a nem együttműködő jogszabályoknak tekinthetünk a pénzügyi adótörvény alapján. A harmadik országok meg kell, hogy feleljenek az OECD tőke és jövedelem egyezményének. Az európai vállalkozói tőke és az európai szociális vállalkozói alap ugyanolyan követelményeket szab, és ezt fontosnak tartom. Egy másik fontos elem, hogy csak olyan kereskedelmi vagy ingatlan beruházások engedélyezettek, amelyek valóban hosszú távonak tekinthetők. És természetesen, ahogy önök is tették, én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Lemaszűr és az árnyék előadóknak, hiszen elkötelezetten járultak hozzá a jogszabály kialakításához, ahhoz, hogy ez egy gyakorlati működő valóság lehessen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos asszony. Végül pedig megadom Lemez úr kollégának, az előadónak a szót. Monsieur le Président. Tisztelt elnök úr! Örülök annak, hogy ilyen pozitív módon zárta le, vagy mondta le a következtetéseket a biztos asszonyt, és köszönöm a kollégáknak, akik segítették a munkámat, az jelentős tevőket, az olasz elnökségnek is szeretnék köszönetet mondani, hiszen őt a párbeszédet, a dialógust nagyon pozitívan zárták le. Azt mondanám a kollégámnak, hogy a 60 a 60 százalékos kötelező európai befektetési arányt nem tartottuk meg, de valójában imáron 100 százalék a beruházások 100%-át szenteljük európai projekteknek. Hogyha Matthias asszony még itt lenne, akkor elmondanám neki, hogy ezekkel a hosszú távú befektetési alapokkal a kaszinó gazdaság ellenkezőjét, ellenpontját hozzuk létre, tehát ott ha használjuk fel a pénzt, ahol az megjelenik, és ezt a versenyképességnek, illetve a munkahelyteremtésnek szenteljük. Ha Mono úr még itt lenne, akkor azt mondanám neki, hogy azzal ellentétben, amit ő mondott, vagy amit ő fél, a bankok Franciaországban és máshol is továbbra is úgy fogják finanszírozni a KKV-ket, ahogy eddig, de ez nem elégséges ahhoz, hogy a teljes Európai Unióban fellendüljenek a beruházások. A tagállamoknak szeretnék valamit mondani. Magától értetődő, hogy ezek az alapok ezek az alapok csak akkor lesznek vonzóak, hogyha az adóügyi szabályok a lehető legpozitívabbak lesznek rájuk nézve. Tehát a tagállamoknak valahogy azt kéne elérni, hogy sikeresek legyenek ezek az alapok, és mindehez egy kis adóügyi segítség is elkél. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Lemesz úr kollega. Ezzel lezárom a vitát.